Az elnök. Guten Abend. Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök, megnyitom az ülést. Az első napirendi pontunk Csenakú féle jelentés, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírások és finanszírozásuk szabályai. Meg is adnám Csinakú kollégának a szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. A parlament ma az én jelentésemről folytat vitát, az intézményes rendszerről szól ez a jelentés, az európai politikai pártok jogállásáról, illetve a finanszírozásukról a parlament, Európai Parlament részéről. Bár létezik már egy rendelet, eddig az európai politikai pártok nem rendelkeztek a Lisszaboni szerződéshez és az Európai Unióhoz méltó jogállással, vagyis olyan jogállással, mint amit a Lisszaboni szerződés 10.4-es pontja meghatároz, mi szerint az európai politikai pártok az európai politikai tudat formálásához járulnak hozzá az európai polgárok képviselőiként. Tehát pillanatnyilag az európai pártok a belga törvények szerinti nem kormányzati szervezetként működnek. A főtitkár úr készített egy jelentést a pártok finanszírozásáról, és javasolta, hogy külön jogállással legyen az európai politikai pártoknak, illetve az Európai Parlament 2003-as jelentése alapján mi szerint a jogállást ki kell alakítani, de akkor még ugye a Lisszaboni szerződés nem volt érvényben, valamint a január 13-i elnökségi határozat alapján az összes európai pártot meghallgatva, és az intézményes ügyek szakértőinek véleménye alapján, egy meghallgatást követően az európai számvevőszékkel való egyeztetés követően fogadtuk el ezt a jelentést, és kérjük az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az európai politikai pártok jogállására vonatkozóan. Ez a jogállás különböző kritériumokat kell, hogy teljesítsen, legalább hét tagállamban kell, hogy képviselve legyen, regionális pártokat is elismerhetünk, amennyiben a régióknak jogalkotási hatáskörük van. A kritériumok alapján lehet tehát elismerni a politikai pártokat, illetve finanszírozásuk ahhoz is kötve van, hogy az Európai Parlamentben legalább egy képviselőjük legyen. A pártoknak lehetővé kell tenni, hogy egyszerű állampolgárok csatlakozzanak, belépjenek a pártokba. Nemzeti pártok lehetnek tagjai európai pártoknak, alapítványokra is vonatkozik a szabályozási eh, javaslat. Nagyon fontos, hogy politikai, eh, pénzügyi jogállással rendelkezzenek az európai politikai pártok, és az európai jog szabályozza őket. Az Alkotmányügyi Szakbizottság hosszas vitát folytatott erről a kérdésről, és így fogadta végül el ezt a jelentést gyakorlatilag egyhangulag. Nagyon kevés nézetetérés volt, kevés módosítót nyújtottak be. Erőteljes elképzelésről van tehát szó, amely erősítené az európai demokráciát. Ami a finanszírozást illeti, a jelentésben az szerepel, hogy a finanszírozás 10%-a a párt, pártok saját forrásaiból kell, hogy származzék, és 12 ezer euróról 25 ezerre emelkedne az adományok összege. Sefcsovics. Sefcsovics biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megvitathatom önökkel az európai szintű politikai pártok finanszírozásának kérdését. Köszönöm Gianaku képviselő asszonynak a saját kezdeményezésű jelentést. A bizottság nagy jelentőséget tulajdonít ennek, hiszen az európai politikai pártok rendkívül fontos szerepet játszanak az európai rendszerben. A politikai kérdések európai szempontból kerülnek megvilágításba az európai parlamenti választásokat megelőzően, ezzel elkerülve mindenféle el, félreértést, amit nagyon gyakran tapasztaltunk. Üdvözlöm, hogy konstruktív jelentést készített, és kíváncsian várom a ma esti vitát, illetve a későbbi vitát. A 4 es 34 es rendelet előírja, hogy a rendelet végrehajtására vonatkozóan jelentést kell készíteni, amiben eh, rá kell mutatni az esetleges szükséges módosításokra a finanszírozási rendszerben. Janako asszony jelentése és eh, az ezt kísérő állásfoglalás pozitív lépés, de a jelenlegi rendelet végrehajtása, illetve a finanszírozási tevékenység mindenféleképpen továbbfejlesztésre szorul. Ennek összefüggésében, illetve tekintettel a holnapi szavazásra a bizottság a említett 204-es rendelet felülvizsgálatát vállalta, 2004 per 2003-as rendelet módosítását, felvizsgálatát vállalta, és amennyiben új jogszabályra van szükség, akkor a bizottság alaposan megvizsgálja a vonatkozó ajánlásokat, és megteszi a szükséges lépéseket. Ezen kívül a bizottság azt is megvizsgálja azt is, hogy a vonatkozó rendeletet hogyan lehet abból a szempontból is továbbfejleszteni, hogy elősegítse a tényleges európai szintű pártok létrehozását, megalapítását, és milyen szerepet tölthetnek be az európai térségben. Az európai politikai pártokkal kapcsolatosan tudom, hogy nem először foglalkozik ezen pártok jogállásával az AFKO szakbizottsággal is tárgyalt a bizottság, illetve egy tanulmány is készült, ami végig tekinti az alkotmányos, jogi és gyakorlati kérdéseket az ilyen jogállású pártok létrehozásával kapcsolatosan. Részletes elemzés készült, és ugyanez mondható el más kérdésekről is, amivel a jelentés szintén foglalkozik, és amelyek eh, szükségesé teszik majd a költségvetési rendelet eh, módosítását. A bizottság arra törekszik, hogy minél szélesebb körben vizsgálja a szóba jöhető módosításokat. A Csanakú jelent, asszony jelentése, illetve az állásfoglalás olyan kérdéseket vesz fel, amelyek az európai integráció és a demokrácia kérdésével szorosan összefügg. Éppen ezért mi szoros figyelemmel fogjuk kísérni a vitát ma este, illetve a jövőben is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, Sefcsovics úr, és akkor most a frakciók nevében először is Cassini kolléga kap szót két percben. Signor Presidente, signor Commissario, prima... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, azzal kezdeném, hogy Janakó asszonynak köszönetet mondok. Nagyon intelligens munkát végzett. A politikai pártok nagyon nehéz szerepet vállalnak fel, amikor az európai választásokat szervezik, a politikai pártokat úgy tekintik, mint amelyek a nemzetállam érdekeit kell, hogy képviseljék, nem pedig az európai érdekeket. Éppen ezért a közvélemény szintjén az emberek igazából nem sokat gondolkodnak a politikai pártok helyzetéről. A Lisszaboni szerződés összefüggésében meg kell vizsgálni ezt a kérdést az európai alkotmányok többségében az, a pártok, a politikai pártok nemzeti érdekeket képviselnek, a közjót és a demokrácia építésében vesznek részt. Ezek a, az alkotmányos alapértékek, az európai Unió alapértékeiről is beszélnünk kell, ezért egy európai statutumra van szükség, egy jogállás kialakítására, amiből kiderül, hogy olyan politikai pártokra van szükség, amelyek európai módon gondolkodnak és cselekszenek. Az európai dimenziót jobban kell hangsúlyozni, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha európai szintű választási törvényt alkotunk, és egységes európai választókerületek lesznek a nemzeti választókerületek mellett. Ezzel jobban érzik majd az európai állampolgárok, hogy az Európai Unió polgárai. A biztos úr szavait is köszönöm. A szakbizottságom nagyon sokat dolgozott ezen a kérdésen. Az Európai Bizottság részéről is szükségünk van egy kezdeményezésre, amely az európai jog keretein belül elhelyezi az európai politikai pártokat, és ezt tudatja tagállamokkal is, vagyis egységes lesz ezeknek a pártoknak a szervezeti felépítése. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos úr ígéreteit is. Köszönöm Cassini kollégának. Girrégo Szalom kolléga három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, Gyanakó asszony. Köszönöm szépen, hogy kidolgozták ezt a jelentést, és nagyon hasznos volna, hogyha a bizottság lépéseket tenne, hogy egy jobb rendszer jöjjön létre az európai politikai pártok elismerésére és szerkezeti felépítésére. Az európai demokrácia képviseleten alapuló demokrácia, és A 19. század közepétől kezdődött meg a választójog bővülése, illetve a, lib- a szabadságjogok általánossá válása, hogy a népek és az állampolgárok beleszólást kapjanak ügyeik intézésébe. Folyamatos reformokra van ugyanakkor szükség, illetve új utakra, hogy ki tudják mond, fejezni véleményüket az állampolgárok, és a parlamentünk is ezért dolgozik, ezzel az állampolgársági kezdeményezéssel is. A szabad képviselet mindig alapja volt a demokráciának csak úgy, mint a plurális pártverseny. Egy demokráciában a pártok a pluralizmus kifejezői alapvető eszközök a politikai részvételhez, és hozzájárulnak a közvélemény formálásához, alternatívákat nyújtanak, kormányprogramokat, általános és szektoriális programokat, és összehangolják a társadalmi érdekeket, hozzájárulnak a kommunikációhoz az állampolgárok és a kormányzat között. A Az állam feladata is, hogy biztosítsa ezeket a funkciókat, és az is nagyon lényeges, hogy a kormány is kommunikálni tudjon az állampolgárokkal, a terveivel kapcsolatosan nemzeti szinten így működik ez, és most azt szeretnénk, ha ez európai szinten is így működne, tehát egy keretet alkotunk, illetve lehetőségeket kívánunk adni arra, hogy az európai területen is betöltsék ezeket a funkciókat az európai pártok, amelyeket már nemzeti szinten gyakorolnak. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy jogi állást kapjanak, jogállást a, az európai pártok. Ez a jelentés erről szól, és olyan pártok, amelyeknek van területi képviseletük, eh, ilyenekre van szükség, és el kell ismerni a finanszírozásban is ezeknek a pártoknak a szerepét. Végül pedig reméljük, hogy a bizottság elindítja azokat a mechanizmusokat, amelyekkel javítani lehet ezt a helyzetet, hiszen jelenleg a politikai pártok szabályozása sok kívánivalót hagy maga után. Köszönöm szépen. Most két percben Ilcsev kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök. Janako asszony jelentése a közelmúlt fejleményeinek logikáját követi, azzal a céllal, hogy az európai állampolgárok közvetlenebbül részt vállaljanak az európai politikának, politikában állampolgári, polgári társadalom kiépítésére vonatkozna ez határok nélkül. A jelentés az európai politikai pártokat a demokrácia képviseletének egyik eszközeként írja le. Több mint száz módosító indítvány született a jelentéshez. Ezek hét kompromisszumos módosítóban ötvöződtek, amelyek képviselik mindenki érdeklődését a ház tagjai részéről. Az európai politikai rendszert rugalmasabbá, vonzóbbá és megfelelőbbé kell tenni, hogy jobban illeszkedjen a politikai élet alakulásához, és ez vonatkozik a politikai pártok, az európai politikai pártok finanszírozására is. Itt nem egy egységes párt létrehozásáról van szó, hanem egy közös modellről. És biztosítani kell, hogy ezek a politikai pártok sokkal összehangoltabban működjenek. A jelentés, illetve az ezt követő események meg kell, hogy változtassák a jelenlegi helyzetet, amiben az európai politikai pártok pusztán a nemzeti pártok meghosszabbításaként működnek. Ennek érdekében foglalkoznunk kell az egyes az egyéni tagság kezelésének kérdésével is. Számos érzékeny kérdést érint a jelentés, például joggal tesz különbséget a politikai pártok létrehozása között, illetve finanszírozásuk között. Támogatásra szükség van, és a bizottságnak is meg kell kezdenie az ezzel kapcsolatos munkát a költségvetési rendelet megfelelő rendelkezése kapcsán. Hefner úr, két percben. Elnök úr, kedves kollégák, egyértelmű jogi szabályozás a politikai pártokra vonatkozóan nagyon fontos ahhoz, hogy megteremtődjön az európai polgári társadalom, hogy előre léphessenek a, előre haladhassanak a politikai viták, és hogy az állampolgárok is európainak érezhessék magukat. A kampányok is valóban európai jellegűek legyenek, és nem elsősorban nemzet, nemzeti szintűek. Köszönöm szépen Janakú asszony jelentését. Nagyon intenzíven együtt működtünk, ugyan az elején nem tudtunk mindenben egyetérteni, de a végeredmény végül is szerintem egy komoly konszenzust tükröz, ami számukra különösen vita, fontos volt a vita során, hogy véleményünk szerint a politikai versenyben részt venni kívánó pártoknak is demokratikusnak kell lenniük, és ez vonatkozik a különböző jelöltlisták összeállítására, és ez szerepel az ötös bekezdésben, ami egy komoly előre lépés. Számos egyéb pont van még, amit most nem akarok külön kiemelni, még a legfontosabbakról szeretnék csak röviden szólni. Az a követelmény például, hogy a pártnak legalább egy tagja, LP e képviselője legyen, ez az eredeti finanszírozás feltétele volt. Most eh, nagyon fontos, eh, hogy a finanszírozást egyértelműen el kell választani az elismertréstől. Az elismerés ugyanis arról, van, arról szól, hogy itt a verseny szabad legyen, új pártok alakulhassanak, ami azonban a finanszírozást illeti nyilvánvalóan ezek a kapcsolódások is fontosak, és egyet tudunk érteni abban, hogy ezeket a részleteket jobban ki kell dolgozni, és erre vonatkozóan nyújtottunk be módosítót. Köszönöm Hefner kolléga, és most Hernán kolléga kap szót két percben. Elnök úr, a demokrácia nem abból áll csak, hogy időnként egy keresztet teszünk egy szavazólapra, a kormány és a kormányzottak közötti kapcsolatokról is szól, a működő demokráciához démoszra is szükség van Hogyha nincs Demos, akkor csak Krátosz marad. Fontos, hogy működjön ez a demokrácia. Nem lehet a képviselő kormányzás működését létrehozni Démosz nélkül. Nézzük meg, milyen az Európai Parlament. Nem lehet rá kényszeríteni az emberekre, hogy európainak érezzék magukat úgy, hogy norvégnak, vagy japánnak, vagy angolnak. A pártoknak organikusan, szervesen kell kialakulniuk, hogy az emberek azonosulhassanak velük. Nem lehet bürokratikus módon létrehozni, hogy ha ráerőltetjük az emberekre ezt a nemzetközi párt koncepciót, akkor újra növekedni fog a költségvetés, hiszen már a jelenlegi körülmények között így is óriási nagy Andrew Duff szerint nemzeti népszavazási kampányokra is lehetne költeni az európai pártok pénzét. Nem lehet európaiakat létrehozni úgy, hogyha a közpénzeket költjük, hiába költünk el sok pénzt, erről így nem fogjuk meggyőzni az embereket. Köszönöm szépen. Másfél percben Schulz kolléga kap szót. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Én csak üdvözölni tudom, ha az EP az európai döntéshozatali folyamat demokratizálását fontosnak tartja, komolyan veszi, és gyakorlati lépéseket is tesz. Az európai politikai pártok továbbfejlesztése, ez ugyan már valóság volt, és a mindennaphoz tartozott, a demokraciai, demokratikus folyamatokra való hatás tekintetében, de elő kell segíteni, hogy ezek a pártok valóban megtalálják a helyüket a társadalmakban, és erőteljesebb szerepet kapjanak, megteremtve ezzel az európai nyilvánosságot. Ami a jelentést illeti, én további bátor javaslatokat vártam volna a kolléganőtől. Ugyan ez a jelentés egy komoly előrelépést jelent az európai politikai pártrendszer kialakításához, egy olyan lépés, amelyet sok polgár vár, és együtt is szeretne működni. Az egymással összefüggő döntéshozatali szintek európai és nemzeti szinten jobban együtt tudnának működni. Nagyon fontos, hogy ez a folyamat átlátható és befolyásolható legyen. Az EP-nek most abban kell döntenie, hogy felszólítsuk a tanácsot és a bizottságot, hogy tovább folytassa ezt a lépést, és én magam is ezt teszem. Köszönöm szépen. Köszönöm, Scholz úr. Most Egnő úr egy percben. This legislation will allow you... Ez a jogszabály lehetővé teszi, hogy pénzt szórjunk népszavazási kampányokra, biztosítandó a jó eredményt, és először az Egyesült Királyság a jövőben minden ilyen alkalommal népszavazást fog rendezni, de lehet, hogy rossz válaszokat kapunk. Kivesszük az adófizetők zsebéből a pénzt, és megpróbáljuk beléjük verni azokat a doktrinákat, amelyeket gondolunk az Európai Unióról. Andrew Duffot is említeném, az ő pártja esete is igen tanulságos. Az Egyesült Királyság szavazóival szemben nem szabad ezt a fajta megvetést érvényesíteni. Sokan az én országomban hosszú ideje várják azt, hogy lehetőséget kapjunk arra, hogy kikerüljünk az EU ellenőrzése alól. Bronz, úrnak van köz, van egy kérdésre, de ha nincs, akkor Sinclair asszony következik. Gondolom Agnew kollégám egyetért velem abban, hogy ha a finanszírozást elfogad egy politikai párt, mint politi- európai politikai párt, akkor a programját és a tevékenységét tiszteletben kell tartania az európai jogszabályok szellemében minden szinten, nemzeti és európai szinten. Nem tudom, hogy ezzel egyetérte velem Agnew kollega. Right, you were asking me a question, were you? Yes. Yeah. Right. Kérdést tettek fel, ugye? Igen. Nos, az ördög pénzét használjuk arra, hogy Istennek segítsünk, úgyhogy amit tudunk, kihozzunk belőle. Természetesen nem, ezért vagyunk itt. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Egnyú kolléga, itt eh, elnézést most Bronznak szólítottam véletlenül, sajnos Bronz kolléga nincs jelen, úgyhogy a további hozzászólók kapnak szót, először is Csarskovszki úr két percben. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak és a biztos úrnak a kiváló együttműködésért, a kiváló jelentésért Valóban egy olyan folyamatot élünk át, amikor egy európai démosz létrejön? Én nem tudom. Én azért ilyen messzire nem merészkednék. Jelen pillanatban megkívánjuk erősíteni a most születőben lévő európai közéleti teret, és az európai élet, ügyekbe szeretnénk új életet lehelni. Vagyis, hogy az európai állampolgárok közelebb kerüljenek azokhoz a témákhoz, lőtt szó van az európai ügyekről velük kell elkezdeni tárgyalni, ez a legegyszerűbb megoldást. Önökről nem tudok, én nem vagyok bürokrata, én egy közvetlenül megválasztott tagja vagyok ennek a háznak. A vita arról szól, hogy javítsuk az európai politikai pártok láthatóságát. Mindannyian ilyen pártokhoz tartozunk, attól függetlenül, hogy baloldalt, középen vagy jobboldalt ülünk ki kell minket emelni ebből az árnyékból, és rávilágítani a tevékenységünkre, hozzáadott értékre van szükség, és mi az EPB-ben azt gondoljuk, hogy ez meg is történik a hozzáadott érték előállítása. A jövőben az európai választásokban európai kérdésekről szeretnénk vitázni, nem pedig nemzeti ügyekben szeretnénk leragadni. Három szempontból Pozitív ez a jelentés. Először is egyensúlyt alakít ki a különböző témák között összekapcsolva a mi általunk vitatott kérdésköröket az európai finanszírozással. Másodszor intézményes konvergenciát alakít ki az európai partok és, pártok és alapítványok között, ez dicséretes. Harmadszor pedig a finanszírozást is szigorítja, és végső soron úgy gondolom, hogy ez a fokozott szabályozás mindannyiunk érdeke. Köszönöm, Csarkovszki kollega. Flasikova Benyova két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági el, alelnök úr, kedves kollégák, amikor az európai integráció történelmére tekintünk, és az Európai Unió összetételét nézzük, azt is mondhatjuk, hogy nem csak tagállamok összessége az EU, hanem egy politikai aréna is, ahol megvan a lehetősége annak, hogy igazi európai társadalom jöjjön létre, nem csak a piac egységes, hanem az a valóság, hogy vannak európai politikai pártok, amelyeknek saját napi rendjük van, ők az európai társadalom részei, az európai pártok megerősítésével a demokráciát erősítjük meg, illetve a társadalmunk stabilitását, ezért szeretném üdvözölni ezt a javaslatot, hogy módosítsuk az európai pártok finanszírozását, és köszönöm Eh, az alelnök úrnak a segítségét. Eh, pillanatnyilag az a fontos, hogy közös jogállása legyen ezeknek a politikai pártoknak. Ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha közös európai szintű jogállást hozunk létre, meg kell vizsgálni azt is, hogy a politikai pártok finanszírozásának lehetőségét milyen szabályokhoz kötjük. Talán egyszerűsíteni kellene a szabályokat, hogy a pénzügyi ellenőrzés könnyebb legyen, az átláthatóság biztosítva legyen, így biztonságos körülmények között működhetnek a pártok. Ez a polgárok számára nagyon fontos, a pártok segíthetik mindennapi életükben a polgárokat. Jó lépés ez, előrelépés az európai polgár érdekében, illetve az európai érdekek mentén. Kovács. Köszönöm szépen, és most másfél percben DAF kolléga kap szót. A nemzeti politikai pártok nem tudják fenntartani az európai integrációs folyamatot demokratikus és hatékony módon. Ez rendkívül súlyos dolog. Itt van egy rés, egy űr, amit be kell tölteni, és egy demokratikus kapcsolatot kell teremteni az polgárok és az európai hatalom között, amelyet a parlament és a tanács gyakorol. Az európai politikai pártoknak elérkezett az ideje, és nem úgy, mint a nemzeti politikai pártok helyettesítői, hanem azok kiegészítői kell, hogy legyenek, annak érdekében, hogy egymással versenyezzenek, és igyekezzenek megnyerni a különböző elképzeléseket és jelölteket. Az európai politikai pártok nagyon fontos kapcsolatot teremtenek a nemzeti listás javaslatok tekintetében, amiről majd jövő hónapban fog az Európai Parlament vitát tartani, és én azt kérem, hogy a parlament támogassa Csenakú asszony jelentését lehetőleg minél nagyobb bátorsággal és optimizmussal. A nemzeteken túl mutató demokrácia érdekében. Elnök, köszönöm szépen. Most egy percben Alfonzi úr kap szót. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Elnök úr, az európai politikai pártok létrehozása nagy előrelépés a jobb európai demokrácia irányában a európai polgárok szándékának kifejezése érdekében. Giannaku asszony jelentése jó irányba hat könnyebb feltételeket szab a közfinanszírozáshoz. Természetesen pártoljuk, hogy az alapítványok az EU-n kívül is felléphessenek. Általában is bíztató, megerősített európai demokrácia szempontjából ez a kezdeményezés. Viszont van egy intézkedés, a rendelet a kritériumok között szerepel, hogy a jogalkotó hatáskörű régiók képviselői is részt vehessenek. Korzikai képviselő vagyok. Franciaország nem ad azonban jogalkotói jogkört a korzikai gyűlésnek, ahol 26 képviselő van Korzika ebből a szempontból nem fog tudni labdába rúgni. Szerettem volna felhívni a figyelmüket erre a tényre. Köszönöm, Alfonzi úr. Elnézést. Nem tudom most megadni a szót, de kicsit későn emelte fel a kék kártyát. Kurski úr. integrácii i subsydiów zaczynają odgrywać coraz növekedés, az integráció nagyon fontos, az európai politikai pártok, a politikai élet fontos tényezőit jelentik, ezért megfelelően korrektül kell őket szabályozni, a visszaéléseket meg kell akadályozni. A nagyon fontos kiadása lesz mindennek a politikára. Tartok tőle, hogy a belpolitikai tétekre is ki fog hatni ez a szabályozás például. Lengyelország csatlakozása az euróvezethez lehet ilyen kampány témája. Én egyetértek azzal, hogy kapjanak több pénzt a politikai pártok, annál is inkább, hogy a kormány az én országomban megnyírbálta a pártok támogatását az Európai Unió az államok uniója kell, hogy legyen. Köszönöm, Kurszki úr. Mm, Herr Kollege van der Stoop. Van der Stoop úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt mondta, hogy későn jelentkeztem a kék kártyámmal, ez nem igaz. Amikor Def úr beszélt, már akkor jelentkeztem, és jeleztem felszólalási szándékomat. Nem tudom pontosan mi az eljárás, hogy felemelhetem-e most a kék kártyát, vagy folytatja a vitát. Def úrhoz szerettem volna egy kérdést intézni, hiszen a nemzeteken átívelő listákról beszélt. Erről a témáról szerettem volna kérdezni, ezért jelentkeztem. Ami engem illet, felteheti a kérdését Dafurnak. Köszönöm szépen. A transnacionális listával az a gondom, erről beszélt Daf úr, nem sokára beszélünk is erről egy jelentés kapcsán. Nem az a gond, hogy egy ilyen nemzetek feletti listát kialakítanak, hanem az, hogy olyan pártok vehetnek csak ezen részt, amelyek hét tagállamban legalább jelen vannak. Az én pártom kifejezetten Hollandiát érintő kérdésekkel foglalkozik, mi igazából nem vagyunk relevánsak más országok számára. Ezért nagyon sok pártot ki fognak zárni a nemzetek feletti listákból, akik 25 helyet így nem is kaphatnak. Nem tudom, hogy ezzel a kérdéssel lehetne foglalkozni, hiszen nagyon úgy érezzük, hogy kizárnak minket ebből a kérdéskörből. Van de Sport úr. Fél percet kérte, illetve adtam a kérdésre, de nem állásfoglalásra, DAF kolléga. Az általam szorgalmazott javaslat, ami a nemzetek fölötti listát illeti, ezt tagállamok legalább egy harmadából kell összeállítani, ami nem túl sok. Van der úr, ha nem tud más hat tagállamból hasonló politikai affinitású támogatókat szerezni, akkor meg kell vizsgálni a saját politikai nézeteinek a hitelességét és érvényességét. Elnök, köszönöm szépen, DAF kolléga, Szendegard kolléga másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt mondanám, hogy én nagy támogatója vagyok a nemzeti pártok, illetve az európai és nemzetközi szintű pártoknak. Itt azonban sokkal többről van szó, mint pusztán egy politikai párt apparátusról. Az egyik legnagyobb kihívás a demokrácia előtt napjainkban az, hogy a politikai pártok alig tükrözik, alig képezik le a társadalmat. És ez probléma. És ezáltal az európai politikai pártok is elveszítik tagságukat Dánió, Dániában például plusz támogatást kapnak a pártok, de ez nem garantálja, hogy a pártaparátus, a pártvezetés és a tagság között szorosabb lenne a kapcsolat. Sőt, éppen ellenkezőleg van még egy kockázat, nevezetesen, hogy a bürokrácia, a bürokratikus apparátus önálló életre kell. És egyre inkább függetlenednek a tagságuktól. Éppen ezért én szkeptikus vagyok eh, ezen elképzelésekkel szemben, nevezetesen, hogy az európai politikai pártokat eh, európai tagság fogja támogatni. Én nem vagyok a pártok ellen, de nagyon fontos, hogy gazdaság és politikai értelemben is a tagság támogassa a pártokat. Szerintem ez nem a megfelelő lépés a demokrácia irányában. Szentekrát úrnak köszönöm, és Szala Frankos úr egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Gyanakú asszonynak, nagyon korrekt, kiegyensúlyozott jelentést készített. Az európai politikai pártok kialakítása nagyon fontos, a közvélemény megmozgatása szempontjából az Európai Unióban, illetve az európai népek lődésének felkeltése szempontjából az európai politika iránt. Olyan időszakot élünk meg, ahol a politika, a politikai pártok közönyben működnek, a belpolitikával foglalkoznak csak az emberek. Janakú asszony jelentése javítaná ezt a helyzetet, és előremutató abból a szempontból is, hogy Európa egységesülne ezáltal. A polgárok ezentúl ugyanolyan fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek. A kollégin Sinclair. Sinclair asszony egy percben. President, earlier today I már szóltam korábban a mai napon arról, hogy a Westmindland térségben milyen nehézségeken mennek keresztül a választókerületemben, és hogyha azt mondom nekik, hogy a politikusokra túl, még több pénzt költünk, hát azt fogják mondani, hogy már így is elég sokat pocsékolunk rájuk, és az, hogy ezt a pénzt azért költsük el, hogy még egy szintet beépítsünk az európai szuperállam felépítésébe, hiszen megvannak a pártok, megvan a parlament, stb. Még a legeuroszkeptikusabb tagjai is ennek a parlamentnek inkább feladják az elveiket, hogy a pénzt megkapják. Hát ezt akarjuk, meg akarjuk vásárolni a helyünket a hatalomban. Köszönöm, Sinclair asszony. Most Két percben Nedel Cseva asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Demokráciánkban a parlament fejezi ki a polgárok akaratát, és vannak polg- politikai pártok, alapítványok, ezek a gondolkodó részei a néphatalomnak Folyamatosan az állampolgárok érdekeiről beszélünk, de azt is megállapítjuk, hogy közönösek nem foglalkoznak a mi témáinkkal. Hogyha őszintén akarjuk sikerevinni az Európai Uniót, akkor igazi európai pártokra van szükségünk. A Lisszaboni szerződéssel már sokat tettünk az európai polgárok érdekében most meg kell adni a lehetőséget, hogy betölthessék az európai pártok a hozzájuk fűzött reményeket. De nagyon fontos, hogy a kis struktúrák is jelen lehessenek. Nagyon fontos, mert így lehet a pártok negatív percepcióját megszüntetni. Úgy gondolom, hogy fontos az európai térség megerősítése, és ehhez világosan meg kell határozni a finanszírozás feltételeit, és átlátható körülményeket kell kialakítani, amelyek ellenőrizhetőek. Nem szabad, hogy a nagyok a kicsik kárára érvényesüljenek, vagy fordítva. Fontos a folyamatosság is az európai nemzeti és regionális szintek között, az európai jogállás, lehetővé kell, hogy tegye a nemzeti jognak való megfelelést is, annak érdekében, hogy minden szint kapcsolódjon a többihez. Végül pedig a jelentés 23. pontját is figyelmesen el kell olvasni. Az európai pártok a világ többi pártjával is fel kell, hogy tudják venni a kapcsolatot, hiszen vannak értékek, elvek, amelyeket osztunk, és a mai világban gyakran együtt kell a döntéseket meghozni. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Csava asszonynak egy percben Balcsitis kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr kedves képviselőtársak, az európai politikai pártok szerepéről a Lisszaboni szerződés is szól. A hatékony politikai erőtér létrehozása érdekében, figyelembe véve a polgárok érdekét, illetve bevonva őket a döntéshozatali folyamatokba. Ehhez azonban átláthatóságra van szükség a szabályozásban, és biztosítani kell, hogy ezek a pártok megfelelően működhessenek. A pártoknak egységes jogi és adózási alapon kell működniük, hogy a polgárok is tisztállásák hogyan működnek. A pártok belső testületeit is megfelelő elvek alapján kell, és átlátható elvek alapján kialakítani. Elnök, köszönöm szépen, és most egy percben Tájn kolléga kapszót. Tisztelt elnök úr. A polgárok alig ismerik, hogy léteznek európai politikai pártok vagy alapítványok, és a, elsősorban a saját nemzeti jogalapján működnek. Mit ről van szó az európai politikai pártok alapján, esetében. Európai kérdésekkel foglalkoznak, és a Lisszaboni szerződés óta ezeknek a pártoknak az európai demokrácia kialakításában is közre kell működniük európai szinten és a saját jelentésű a saját kezdeményezésű jelentés felszólítja a bizottságot arra, hogy e tekintetben tegyen bizonyos lépéseket. A liberálisok azt támogatják, hogy az európai politikai pártok minél szélesebb körű elismerést élvezenek, és a finanszírozásukat is egységesen szabályoz, szók, természetesen demokratikus alapokon. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Frau Kollegin Thein. Köszönöm szépen, és akkor most van Orden kolléga egy percben. Köszönöm szépen. A közvélemény egy bizonyos irányba halad a legtöbb országban, az Európai Parlament pedig egy másik irányban úszik. Nincsen az állampolgárok részéről igény a nemzetek feletti politikára. Most még több közpénzt akarunk költeni, amikor a nemzeti kormányok kénytelenek megszorításokat életbe léptetni. Az Európai Reform Alapítvány nevében is azt tudom mondani, hogy nagyon hogy elfogadhatatlan ez a növekedés, a 30%-os éves növekedés a, az alapítványok finanszírozásába. 2012-re a 6,3 milliós mostani juttatás 12,3 millióra fog bővülni. Hogy miért történik ez? Azért, mert azok a források, amelyeket mi nem fogadunk el, ezeket kiosztják az alapítványok között a többi politikai frakció alapítványai között, vagyis a politikai ellenfeleink támogatóit finanszírozzuk. Köszönöm. Köszönöm. Most Suntis kolléga egy perc. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, úgy gondolom, hogy az Európai Unió gazdasági válságban van, ugyanakkor politikai válságot is él a politikusok messze vannak a polgároktól, és azok a politikák, amelyeket folytatunk, nem tetszenek a polgároknak, ezért a polgárok nem mennek el szavazni. Egy ilyen jogállás a polgárok nagyobb aktivitását eredményezhetné, a döntésekben való hangsúlyosabb részvételét, a finanszírozással pedig lehetővé tehetnénk, hogy alternatív javaslatokat készítsenek. Ez lenne a lényege a demokráciának. Fontos, hogy a politikai, pénzügyi nyomás ne érvényesülhessen a kezdeményezéseken. A lehető legfüggetlenebb módon kell, hogy lehetővé tegyük a pártok működését.

politikai pártokat szabályozó rendeletről készített jelentés számba veszi ennek a rendeletnek a működését, hogy hogyan működött eddig az európai politikai pártok esetében. Janako asszony javaslatokat tesz arra is, hogy hogyan lehet a jelenlegi jogi környezetet javítani. A legfontosabb változtatás, az a javasolt átalakítás, hogy ne a belga jog szerint, hanem az európai jog szerint működjenek a pártok, a másik változtatás pedig a független forrásokból való finanszírozás 10%-ra módosítása. 30 millió eurót kapnának a pártok az Európai Parlamenttől. Teljes átláthatóság kell ennek a megvalósításához, csak ekkor tudjuk ezt a változtatást támogatni. Köszönöm szépen. Egy percben Van der Stop úr. Az FD az Európai Parlamentben a holland polgárokat képviseli. Mi nem ellenezzük az Európai Uniót, de ezt mi csak gazdasági együttműködésre korlátoznánk. Számunkra az európai politikai pártok ügye teljesen elképzelhetetlen. A nemzeti hatalmak tudják, hogy mi a legjobb a saját polgáraik számára. Egy európai politikai pártnak semmi haszna nincs, akár az európai polgárok, akár a holland polgárok számára. Az politikai tudatosság szintjének javítása szerintem nevetséges érv. Az európai polgárokat nem érdeklik az európai politikai pártok. 2004 és 2010 között több millió támogatást kaptak a politikai pártok, gyakorlatilag ezzel elfecséreltük az adófizetők pénzét. Az európai politikai pártoknak támogatás nélkül is meg kell állniuk a lábukon. És ez mindenféleképpen fontosnak tartom. Elnök, köszönöm Fanderstop kollégának. Tussas kolléga egy percben. Κεντρικό ζήτημα που βάζει η έκθεση για τη a fő kérdés, amit felvett ez a jelentés a politikai pártok és az alapítványok finanszírozásával kapcsolatban az egységes európai jogállás kérdése, ami az európai jog szerint jönne létre. Arról van szó, hogy egységes modell szerint működnének az európai pártok, ugyanakkor a jogállásukba, programjukba is beleavatkoznánk. A pénzügyi jogállás szabályozása egyfajta Pandora szerencő felnyitást jelentene, az Európai Unió jobban ellenőrizné a pártokat, alapítványokat, nyomásnak lennének kitéve az Európai Uniós politikák mellett kellene, hogy kiálljanak, és a tőke uralmát el kellene, hogy fogadják. Nem harmonizálnák az európai pártokat, hanem rájuk erőltetnének egy csomó mindent, szembe szállva a munkások mozgalmaival. Köszönöm, és akkor most a spontán hozzászólások keretében Pazescu kollega kap először szót. Finanțarea transparentă a partidelor politice europene. Köszönöm, elnök úr. Az európai politikai pártok finanszírozása alapvető fontosságú. Európai térségre van szükségünk olyan térségre, ahol a politikai pártok aktívak, és az állampolgárokra figyel az EU. Az európai jogállás kialakítása előrelépés, hiszen így jobban lehet szabályozni a politikai pártok működését. A 2006-os 334-es román törvény alapján vételt folytatnak a jelöltek finanszírozásáról. Az állam a javaslat szerint 11.600 euró értékig finanszírozza a jelöltek felkészülését. Nagyon fontos, hogy jó jelölteket állítsanak a pártok. Tesco zum Abschluss des Catch the Eye. Az nagyon rövid volt, akkor ezzel le is zárjuk a Dac asszony. Azt hiszem, hogy ez a vita teljesen szimptomatikus abból a szempontból, hogy mi ment félre az agendán. És teljesen megdöbbentő, hogy mennyire távol esik ez a vita a polgárokat foglalkoztató kérdésekről. Duff úr valóban helyesen állapította meg, hogy van egy űr, amit be kell tölteni az európai hatalma gyakorló szervezetek és a polgárok között. De ezt az űrt nem lehet úgy betölteni, hogy európai pártokat hozunk létre. Másik hozzászóló említette, hogy ezeknek a pártoknak megfelelő forrást kell biztosítani az ambíciójukkal arányosan. Nem tudom, hogy nem kéne esetleg végig gondolni, hogy hogyan lehet helyi csoportoknak eladni ezt az elképzelést, akik a koalíció, az Egyesült Királyság koalíciós kormányának döntéseire következtében komoly megszorító intézkedésekkel állnak szemben, és gondolnunk kell az óriási bürokráciára is. Köszönöm, Dott kolléga. És akkor most lezárásképpen Sefcsovics biztos úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. A záró észrevételeimet azzal kezdeném, hogy Zsanakó asszonynak ismét köszönetet mondok a jelentésért, hiszen ez a vita is arra mutatott rá, hogy ez a kérdés, amelyet felvetett, egy jogos kérdés felvetés, az európai integráció egyik kulcskérdése, kérdése, illetve annak demokratikus jellegéhez kapcsolódik. Ez az eszmecsere is világosan bizonyította, mennyire érzékenyek ezek a kérdések, és ezért nagyon hasznos volna, ha holnap elfogadná a parlament ezt a kezdeményezést, és a keret megállapodás értekébe, értelmében az állásfoglalást három hónapon belül el lehetne fogadni. Ez egy nagyon kényes és nagyon részletes politikai jogi munkát követel meg. Ezek olyan politikai kérdések, amelyek jogilag és politikailag igen kényes ügyek. Az első előzetes elemzésünk, ami az európai politikai pártok jogállására vonatkozik, arra mutat, hogy ezt nagyon alaposan meg kell vizsgálni a jogalapot, a jogi formát, és ahogyan most látjuk jelen pillanatban, valószínűleg külön jogszabályokra van szükség, jogi aktusokra ebben a kérdésben, hiszen a 2004 per 2003-as rendelet felülvizsgálata önmagában nem elégíti ki ezeket a követelményeket, hiszen a finanszírozásról szól az elsősorban, nem pedig a politikai pártok jogállásáról ez az a szemszög, amiből nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk a kérdést. Aztán többen felvetették a pénzügyi rendelet módosításának kérdését. Itt is meg kell nagyon alaposan vizsgálnunk az igényeket, a hatályt és az időzítést, és részletesen feljegyeztük a jelentés kéréseit, hogy nagyobb legyen a rugalmasság. Ahogyan már tettünk több lépést 2007-ben ebben az irányban. És természetesen meg fogjuk vizsgálni ezeket a javaslatokat igen részletesen. Azt is világosá kell tenni, hogy nem lesz könnyű munka a változásokban megegyezést elérni a jelenlegi felülvizsgálat során és a, a pénzügyi rendelet és a végrehajtási szabályok kapcsán. A parlament eh, természetesen felvehet, felvetheti ezt a kérdést a most folyamatban lévő intézményközi egyeztetés során. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, és várjuk a vita folytatását, az állásfoglalás elfogadása és a bizottság válaszának elkészítése után. Köszönöm Sefcsovics biztos úrnak, és végezetül a jelentéstevő asszony kap szót. Tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak mindazért, amit mondott, és azokért a vállalásokért, amelyeket tett. Köszönetet mondok a képviselőtársaknak is, akik pozitívan szóltak a jelentésemről. Ami a finanszírozási eljárást illeti, nos, a pártok nem kérnek több pénzt, a 2007-es rendelet módosítása nagyobb átláthatóságot tett lehetővé. Aztán legitim, hogy a pártok azt kérjék, hogy európai jogállásuk legyen. Méghozzá olyan jogállásuk, ami az európai jog szerint jön létre. Ez az európai polgároknak is előnyös. Végül pedig, elnök úr, a biztos és átlátható környezet kialakítása a politikai pártok finanszírozásában olyan lépés, amely mérehatóan demokratikus. Aktív pártokat akarunk létrehozni, amelyek az európai polgárt helyezik az unió középpontjába. Ez lehetővé teszi, hogy az országaink demokratikus életében és az unió demokratikus életében részvének, és több Európát építsünk. Köszönöm. Köszönöm, Csanakú asszony. Akkor eh, ezt eh, a az érdekes vitát lezárom, és holnap 12 eh, órakor lesz a szavazás a közös vita